Okay, um, I have to start because I can't let the agenda get... Jó reggelt kívánok, el kell kezdenünk, mert nem nagyon maradhatunk le a napi rendel, mert aztán mindenkit el kell engednem, hogy a roadmap-ről szóló konferenciával foglalkozzanak. Úgyhogy először is üdvözlöm Önöket a szakbizottságban, és akkor szeretném, hogyha elfogadnánk a napi rendet mivel senki sem tiltakozik, akkor az április 11-e jegyzőkönyv jóváhagyása következik. Mind a hárman elfogadják. Um, chair's announcements, well for the... Az elnök közleményei. El szeretném mondani, hogy a napirend tervezett eh, hivatalos változatából nem küldünk már újított, frissített változatot, de mivel a mai napirendben jelentős változtatások vannak, most kivételt teszek a gyakorlathoz képest, és az eredetihez képest a változás a gazdaság és monetáris unióval kapcsolatos jogalkotói javaslatát elnapoljuk. A május 27-e is. Barnier biztos úr vonatkozásában elnapolódik, és a hitelintézetek vonatkozásában Gunnar Höckmark jelentése kerül ide, úgyhogy a nyomtatott dokumentum napirendi pontjai, tehát nem ugyanazok, mint amit tegnap közzétettünk. Úgyhogy remélem, senki nem fogja összekeverni a dolgokat, mert nem nagyon sok a jelenlévő képviselők száma, de ha valaki esetleg követ minket az interneten, tudja. Tehát Szeretettel üdvözlöm Walter Rademacher urat, aki az Euróstat főigazgatója, és eljött hozzánk az eszmecserére. Tudom, hogy nehéz a mai nap, mert mindenki a választókörzetében volt a múlt héten, de hát a statisztikai témákról nyilván olyanok vannak jelen, akik rendkívül érdeklődnek a téma iránt. Úgyhogy köszönöm, hogy eljött hozzánk, már is átadom önnek a szót, és biztos vagyok benne, hogy érdekes eszmecserét fogunk folytatni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást. Tisztelt képviselők, egy évvel ezelőtt voltam itt önöknél először, és akkor beszéltünk először az európai statisztikák helyzetéről. Ma nagyon örülök, hogy rendszeresé vált ez a dialógus közöttünk, hisz ez azt bizonyítja, hogy tisztában vannak abban, hogy tisztában vannak azzal, hogy mennyire fontos ez a téma. Nos, az Európai Statisztikai Rendszer, amelyel az Eurostat foglalkozik, rendkívül nehéz kontextusban létezik rendkívüli mértékben szükséges ez a különböző szakpolitikákhoz az EU szinten. Ennek illusztrálására el szeretném mondani, hogy április óta milyen stat, statisztikák jelentek meg. Kérem, tekintsék meg a grafikon. Itt láthatják, hogy mennyi sajtóanyag jelent meg április eleje óta és itt láthatják azt is, hogy három példával próbáljuk az inflációt, a munkanélküliséget, illetve a deficitet és az adósságot illusztrálni. Van egy kis brosúra is, amely negyed évenként tartalmazza a legfrissebb statisztikai adatokat. Szívesen rendelkezésükre bocsátom ezt majd rendszeresen is, hiszen nyilván ez sokat segít önöknek abban, hogy kövessék az eseményeket. Ugyanakkor azonban le tudják ezt tölteni a legfrissebb Eurostat adatok ö, ö, forrásából a mobiltelefonjukra is. Nagyon sok szakpolitikáról ö, folyó vitához szükség van a statisztikai adatokra, hiszen enélkül nem lehet demokratikus legitimitást, hatékonyságot és a e, e, közvélemény általi elfogadhatóságot biztosítani. Az európai statisztikák a feladatukat betöltik, és nagyon fontos, hogy az EU 2020-as stratégiában e, betöltsék szerepüket. Megállapodtunk, hogy reformokat vezetünk be, itt is. Most azt szeretnénk, hogyha a garanciákat is megalkothatnánk, hogy a megfelelő statisztikákat elkészíthessük. Modernizáltuk és közösen használtuk fel rendszereinket, és ezek az elkövetkezendő évek során nagyon fontosak lesznek azon fáradozunk, hogy rendszeresen biztosítsuk önöknek ezeket a statisztikai adatokat, az innovációnak köszönhetően, és például az éghajlatváltozások, a környezetvédelem, a regionális szociális kohézió terén, illetve az állampolgárok jóléte biztosítása szempontjából rendezkezésükre álljanak. Nagyon fontos, hogy politikai szempontból megbízhatóak legyenek ezek az adatok. Bár el kell mondanom, hogy nagyon sok partnerünk kicsit belefáradt a reformokba, mert nagyon alapos reformokat vezettek be, és így egy nagyobb kihívást jelent számukra a statisztikai adatok biztosítása megfelelő és hatékony reformprogramhoz kell tartani magunkat, de ugyanakkor el kell gondolkodnunk azon is, hogy mi a jövője az európai statisztikai rendszernek. Erről is fogok szólni hozzászólásomban. Tisztelt képviselők, most egy-két példával szeretnék élni. Preventív megközelítést alkalmaztunk a közfinanszírozásra vonatkozó statisztikákban, Minden negyed évben beszámolunk az államadóságról, deficitről, havonta pedig egy becsült érték sort hozunk nyilvánosságra az euró térségben. A teljes infláció volt a legutolsó ilyen jellegű adatsor, és ez azt gondolom, hogy elég fontos az önök számára. Továbbra is együttműködünk Görögország statisztikai hivatalával, a sok nehézség ellenére. Nagyon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy a múltban nem megfelelően működő rendszerektől megszabaduljunk Görögországban. 2010 ősze óta hatodik alkalommal kell felhívnunk a figyelmet Görögország deficitjére és adóság állományára. Továbbra is oda kell figyelnünk erre. Tavaly szeptember 17-én Barózó elnök úr döntését követően a bizottság új határozatot hozott az Eurostat vonatkozásában, és a biztos úr felelős ezért a területért 2011. novembere óta. Ez hangsúlyozza azt, hogy a bizottság mennyire elhivatott emellett. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, amelyek a statisztikai adatokra vonatkoznak, biztosítják a keretét ennek most már foglalkozunk a hatos csomaggal is, mégpedig átlátható módon. Ez eléggé nagy kihívást jelent számunkra, mind idő, mind szakértelem terén, de mindenképpen szeretnénk megfelelni ennek a feladatnak. Az új ö, nemzeti ö, elszámoló rendszerről folynak a tárgyalások, és egyértelmű az elhivatottságunk amellett, hogy megfelelő megbízható kontingensekkel ö, tudjunk ö, az Európai Parlament és a tanács előtt megjelenni. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy hatékonyan ö, alkalmazzuk az ez a 2010-et ö, a megállapodások értelmében 2014. szeptemberétől. Készek vagyunk arra, hogy a pénzügyi adatokat kormány szinten összehasonlíthassuk, a megvalósíthatósági jelentést már elkészítettük az EPSAS-ról, az állami szektorról a hatos csomag keretén belül. Most tovább léptünk a környezetvédelmi fenntarthatósága és az életminőség felé. Csak néhány nappal ezelőtt javasoltunk egy új környezetvédelmi gazdasági elszámolást. Az idén ezen kívül kapnak egy olyan jelentést is majd, amely a GDP and Beyond Initiative kezdeményezés témájában születik, ahogy ezt kérték. Ezen kívül az Eurostat továbbra is referencia a nemzeti és nemzetközi felhasználók számára, politikai, média, és kutató oldalról is. Tisztelt képviselők! Az elkövetkezendő időben továbbra is eléggé ö, intenzíven kell dolgoznunk, és szeretném most ö, említeni a statisztikai törvényt, ö, amely javaslat formájában született meg. A bizottság szükségesnek érzi, hogy garanciákat ö, fogalmazzon meg a nemzeti statisztikai hivatalok számára függetlenségüket, a hatásköreik koordinációit, illetve az adminisztratív közigazgatási forrásokhoz való hozzáférési jogukat illetően. Javasolni szeretnénk azt is, hogy a tagállamok egy bizalmi elkötelezettségről szóló, bizalmassági kötelezettségről szóló megállapodást írjanak alá. Javaslataink egyelőre ellenállásba ütköztek a bizottság részéről. Tegnap intézményközi tárgyalások kezdődtek, és az elkövetkezendő hetekben folytatódnak is. Nagyon fontos a kompromisszum, hiszen az európai statisztikai rendszernek alulról kell építkeznie, föntről pedig a minőséget kell biztosítania hiszem, hogy számíthatok az önök támogatására az eredeti javaslatot illetően. Megfelelő pénzügyi forrásokra van szükség az Európai Statisztikai Program számára 2013 és 2017 között, ha a 2014-20-as pénzügyi keretről folyó tárgyalások sikeresen lezárulnak. Az Eurostat pillanatnyilag készít egy bizottsági javaslatot egy olyan rendeletről, amely makrogazdasági egyenlőtlenségi eljárásokra vonatkozik. Ami az Eurostatot illeti, egyértelmű, hogy ha statisztikai adatokat mutatóként használnak fel jelentős politikai és közigazgatási célokra, rendkívül fontos, hogy megfelelő jogi alappal rendelkezzen, megfelelően monitorozásra kerüljön a minőség, mert rendkívül nagy kihívás ez a feladat. Hamarosan remélhetőleg a bizottság el fogja fogadni javaslatunkat a májusi hónap folyamán, úgyhogy együttműködhetünk önökkel, és az önök támogatására számítunk a tárgyalások során és a jogalkotási folyamat során. Ami az EPSZ-t illeti, hosszú távú projektről van szó, ezen kívül tárgyásokat folytatunk az új környezetvédelmi gazdasági elszámolásról is. Ezen kívül jogi garanciákra van szükség a demográfiai statisztikák terén is, hogy össze lehessen őket hasonlítani, megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre, ha gazdasági vitákról van szó, vagy fenntarthatóságról az állami költségek terén, a kohéziós politikáról, vagy az állami beruházások terén. A jogi reformok szükségesek, de önmagukban nem elegendőek. Továbbra is folytatjuk programunkat, hogy modernizáljuk és újra beindíthassuk a megfelelő módszereket a statisztikák terén. Hosszú távú elképzelést kell megvalósítanunk, de hát ez nem könnyű. Körülbelül 350 rendeletet kell aktualizálni és integrálni egy új jogi keretbe, amely több forrásból táplálkozik, nem akar átfedéseket, illetve szinergiákat és megfelelő rugalmasságot teremt. Hát a nemzeti szinteken nem föltétlenül szívesen fogadják ezeket a törekvéseinket. Az adatok forrásainak megosztása végül is bizalmi kérdés. A továbbiakban a tagállamok nem föltétlenül akarják felhasználni azokat a rugalmas eszközöket, amelyek a másodlagos jogalkotás keretén belül rendelkezésre állnak a Lisszaboni szerződés értelmében, főleg a 290-es cikkben megfogalmazottakat. Meg vagyok rá győződve, hogy hogyha már a vízió elkészül, ez mindenki számára csak jó lesz. Kedves képviselők. Ahogy korábban is említettem, el kell gondolkodnunk arról, hogy mi lesz a jövőben az európai statisztikai adatokkal. Új modellre van szükség, amely három fő ö, ö, célkitűzésen alapul. Függetlenség, erő és hatékonyság. A jelenlegi szerződések értelmében nem túl sok a szabad tér, amely rendelkezésünkre áll a jogi reformok terén. Ezért jó lenne, hogy valamilyen intézményes válasz születne erre. A vita rendkívül hasznos lenne, és nagyon jó időpontban kerül megrendezésre, főleg azért, mert folynak a lehetséges tárgyalások, és lehetővé tennének továbbiakat a szerződések változtatásáról. Nyilván önök is tudják, hogy ami a gazdasági irányítást, a politikák irányítását illeti általánosságban szükség van erre. Önök is hangsúlyozták már, hogy megbízható, minőségi és elegendő mennyiségben rendelkezésre álló statisztikai adatokra van szükség. Nagyon nagyra értékelem a segítségüket és támogatásukat. Köszönet külön a 2012. novemberi jelentésükért, hiszen az Európai Tanács az európai statisztikákat nagyon sok fontos politikai üzenetben és prioritásban megfogalmazta. A négy pillér közül háromra vonatkoznak alapvetően az európai hivatalos statisztikák, a jó statisztikák. Ezek nagyon fontosak a nagyobb áthatóság és elszámoltathatóság szempontjából is. Az Európai Parlament mindig is motorja volt ennek a törekvésnek, és nagyon remélem, hogy a továbbiakban is így lesz ez a viták folyamán. Hiszen nagyon sokat segítenek nekünk a reformok terén. Ennek segítségével még pozitívabb jövőbe tekinthetünk. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Végezetül hadd mondjam el még egyszer, hogy reformprogramunk helyes, és már is konkrét és értékes eredményeket tudunk felmutatni segítségükkel. Mit tanulhatunk a történelemből, a korábbiakból? Hogy nagyon fontos a jó döntések meghozatala a jó irányításhoz a statisztikai adatok nagyon fontos részei voltak a közigazgatásnak, amikor a nemzetállamok modern formái megszülettek a 18. század végén és a 19. század elején. Ma már olyan korban élünk, amikor az európai projekt más státuszba került. Ezt a történelmi tapasztalataink alapján mondhatjuk el. Az európai integráció rendkívül fontos kereszteződési pont, ahol valódi statisztikai rendszerekre van szükség a gazdaság és monetár unióban. Már nem dolgozhatunk úgy, ahogy korábban. Nagyon fontos, hogy gyorsan, a környezethez alkalmazkodva tudjuk a statisztikai adatokat begyűjteni. A lehetőségeket csak így tudjuk teljes mértékben kiaknázni. Ezért modernizálnunk kell a programunkat, ahhoz, hogy az önök elvárásainak is megfelelhessünk, illetve azoknak az elvárásainak is, akik felhasználják ezeket. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Um, köszönöm szépen. A jelenlévő képviselők nagy érdeklődéssel hallgatták, biztosak abban, hogy az Eurostat határozottan fel tud lépni, ahol kell, hiszen tapasztaltuk ezt olyan programok esetében, amikor a e, statisztikát nem sikerült e, európai szinten e, olyan szín, színvonalúnak kialakítani, mint amire szükség lett volna. Többen jelentkeztek, szólásra Sven, gondolom Lien is. Akkor talán veled kezdenénk? Lén jelenleg eh, velem együtt részt vesz a statisztikai rendszer kereteiről folyó tárgyalásokon, és az ESGEP-en is eh, képviseli a parlamentet. Ez egy elég veszélyes eh, állás, hiszen mikor edd ezzel foglalkozott, utána miniszter lett, majd meglátjuk, hogy most mi lesz. Parancsolj! Köszönöm, Sharon! Üdvözlöm Önt itt, igazgató úr! Köszönöm a javaslatait. Az Önök célkitűzéseinek eh, nagy részét mi is osztjuk, ezek közös eh, föderális célok. Ahogy ezt Ön is említette, egy eh, integrált európai szintű statisztikai rendszere lenne szükség. Úgy tűnik, hogy nagyon sok mindenben egyetértünk, ez a trilógus során is kiderült. Remélhetőleg tehát abban az ügyben is gyorsan előre tudunk majd haladni. Ami a mutatószámokat illeti, amiket ön is említett, vannak ezek között olyanok, amelyek különösen fontosak a makroökonomia irányítás számából. Itt a költségvetési mutatókra gondolok természetesen. A legutóbbi időben tapasztalhattuk, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya tárgyalások alapját képezte vagy képezi még most is a tagállamok, illetve a bizottság között az európai szemeszter keretében. A bizottság eh, számos ország esetében ma döntött eh, a deficit csökkentés ütemtervéről, és két éven belül kellene ezeknek az államoknak elérniük a 3%-os szintet. Ennek eredete kétségkívül az, hogy nagyon sok állam és kormányfő számára sokkal inkább a strukturális deficitet kívánja csökkenteni, és nem figyelnek annyira a folyófizetési mérlek hiányára. És az automatikus stabilizáló erők használata a recesszió idején aggályos ezen állam és kormányfők számára. A strukturális hiányjal kapcsolatban önnek már feltettem egy kérdést a legutóbbi alkalommal, és nagy meglepetésemre ön azt válaszolta, hogy ilyen mutatószámokkal az Eurostat nem rendelkezik. A tagállamok költségvetési megállapodást fogadtak el a kulcs mutatószámok európai szintű meghatározása érdekében. És nem tudom, hogy lehetséges-e egy ilyen gondolkodási folyamatot elindítani, és beszélni a strukturális hiányról az európai makrogazdaság irányításában. El kellene kezdeni gondolkodni ezen vajon? Mindenhez arra lenne szükség, hogy legyenek olyan adatok, amikről aztán a közgazdászok vitatkozhatnának. Tehát ahhoz, hogy hosszú távon stabil legyen egy gazdaság, és olyan potenciális növekedést valósítson meg, ami közép vagy hosszú távon növekszik, és ebben a tekintetben a strukturális deficit rövid távon is hasznos információkat szolgáltat, hiszen ebben az esetben és működnek olyan erők, amelyeket ismernünk kell, például a konjunktúra. És egy, ez egy olyan mutatószám, ami nagyon vitatott a közgazdászok körében. Tehát ez a vita középpontját képezi. És én azt szeretném kérdezni, hogy el lehetne indítani egy akár kezdetben csak informális gondolkodást erről a mutatószámról. Ugyanis én úgy érzem, hogy ez központi jelentőséget fog majd betölteni a közeljövőben. Franciaországban a statisztikai intézetek két különböző módon számítják ezt a mutatót, és ezért nagyon szigorúan kell ezt megfogalmazni, és a, a, a Eurostat nem maradhat ki ebből a vitából. Well, thank you very much for your... Köszönöm szépen a kérdését. Meg kell fontolnunk, hogy ebben a vitában mi a különböző szereplők szerepe, feladata. Visszautalva arra, ahogyan ön feltette, megfogalmazta a kérdést, erre azt mondanám, hogy mi statisztikusok részesei vagyunk az indikátorokról folyó vitáknak, bár akár a politika, akár a kutatóintézetek indítják el az ilyen vitákat. Mi statisztikusok általában nagyon visszafogottan nyilatkozunk az indikátorok megtervezésében látott, játszott szerepről. Mi feladatunk, hogy megbízható adatokat szállítsunk, és ott ülünk az asztalnál, amikor folynak a viták az, a mutatószámokról, de nem mi vagyunk a mutatószámok megalkotói. Visszautalnék arra, amit tavaly is mondtam hogy most a strukturális deficit valami olyasmi -e, amivel kapcsolatban a politikai vitában megegyezés születik a tekintetben, hogy ez egy új indikátor, és hogy ezt az új indikátort megbízható módon lehet -e mérni, ez már egy másik dolog. Az én, én a másik, második feladatért vagyok felelős, és még mindig kicsit visszafogottan nyilatkoznék arról, hogy az Eurostat kötelezettséget vállaljon arról, hogy megalkosson egy új indikátort, aminek a neve a strukturális deficit mutatószáma. Ugyanis nagyon sok az olyan elem, ami nehezen mérhető, sok a szokás ezzel kapcsolatban, különböző modellek léteznek. Azaz olyan komponensekre van szó, amelyeket nem lehet egy, egy egybe beemelni a hivatalos statisztikák készítésébe. Viszont azért tágítani fogjuk a működési terepünket apránként, különböző építő kockákkal majd össze kell állítani a strukturális deficit mutató számát. A hendartyúkban kaptak egy anyagot, egy sajtóközleményt, és ebből kiderül, hogy az adósságra, a deficitre vonatkozóan most már sokkal több mindenről szólunk, mint korábban. Például az erőne nem látható kötelezettségek, most mint szám bekerülnek a Maastrichti kitériumok értékelésébe. Tehát a Maastrichti def, hiánykitériumok dolgokat most már kicsit máshogy értékeljük. Beleveszünk olyan elemeket is, amelyek hasznosak lehetnek a további vitákhoz is. Köszönöm. Berner, úgy látom, te is szeretnél kérdezni valamit. Köszönöm. Rademacher úr ismét megerősítette, hogy a hivatalával most végre annyi év után több kompetenciával rendelkezik, fontos adatokat állítanak össze. Kérdésem az, hogy minden eh, nemzeti hivatal eh, kész az együttműködésre önökkel már, vagy vannak-e még problémák? Azután itt van ez a kis füzet, amit rendszeresen megkapok, az alapadatokat tartalmazza. Az alapadatok a kapcsolatban az összehasonlíthatóság kérdését vetném fel, mégpedig két szempontból. A szociális transfer szolgáltatások, a szegényeknek jutott szolgáltatások 16,9%-a nőttek. Ezt hogyan definiálták, kérdezném. És azután a szegénység veszélyének, vagy a szociális kirekesztés veszélynek kitett emberek száma 24%-kal nőtt. Ezt, ezt hogyan kapták meg ezeket a számokat? A harmadik kérdésem a gazdasági egyenlőtlenségekre vonatkozik, erről sok heves vita folyt. Mennyire aktuálisak az önök adatai? 2012-ben tapasztalták-e valamilyen változást a gazdasági egyenlőtlenségek tekintetében az EU 27, illetve az eurozóna 16 e, tagállama tekintetében? Először is köszönöm szépen a kérdést. Először hadd válaszoljak arra, hogy van együttműködési készség a tagállamok részéről. Ahogyan elmondtam, 350 statisztikai rendelet létezik. Ezek a jogszabályok szabályozzák az együttműködési hajlandóságot. Itt nem egy olyan rendszerről beszélünk, amely a 90-es években működött, amikor a Nemzeti Statisztikai Hivatalok szabadon döntöttek az együttműködésről, most kötelesek együttműködni, ennek megvannak a jogi keretei. Az Eurostat természetesen megvan a hatásköre arra, hogy ki kényszerítsen statisztikai törvények meghozatalát, és ezt meg is tesszük ellenőrizzük azt, hogy a statisztikai jogszabályoknak megfelelően járnak el a hivatalok, a statisztikai hivatalok minden statisztika tekintetében. A kérdés az, hogy mennyire, milyen messzire megyünk el a jogszabályok betartásának a kikényszerítésében, és hogy a jogszabályokban milyen eljárások vannak a statisztikák elkészítésével kapcsolatban. De mint mondtam, itt most már nem az a kérdés, hogy hajlandók együttműködni az Eurostattal a tagállami statisztikai hivatalok, törvénybe foglalt, hogy hogyan működik az európai statisztikai rendszer, és a tagállamok ugye általában betartják az európai jogszabályokat. A második kérdés, hogyan definiáltuk a szegénységet, és hogyan alakultak ki, vagy mit, hogyan mérjük a makrogazdasági egyensúlytalanságokat. Az első definíció a szegénységről úgy hangzik nagyjából, hogy a szociális juttatások utáni is valaki szegénye, Nos, nemzeti beszámolók, szociális statisztikák alapján jutunk el az adatokhoz. Tudjuk, hogy milyen szociális juttatások vannak a különböző országokban, szociális ellátások. Ezeket vesszük figyelembe. 27 tagállamban ugyanilyen eltérőek a szociális rendszerek, és a szegénységet csak akkor lehet mondjuk kiszámítani, vagy jelezni, hogyha figyelembe vettük azt, hogy milyen szociális ellátásokat biztosítanak a tagállamok. Igen, itt megtaláltam talán a választ a kérdésére. Itt azt látjuk, hogy eh, különböző indikátorok vannak, a szegénység vagy a szociális kirekesztés veszélyének kitett emberekre vonatkozóan, a szociális eh, ellátások után. Ez a 16,9, eh, ez az a szám, amit figyelembe kell vennünk, hogyha össze akarjuk hasonlítani, hogy hányan vannak kitéve a szegénység veszélyének a tagállamokban. Ez a különböző szociális rendszereket így megpróbálja ki egyenlíteni, vagy közös nevezőre hozni. A második kérdés sajnos nem halljuk. Most először tettük közé az indikátorok listáját a makrogazdasági egyensúlytalanságokért eredménytáblájában. Majd jövőre szeretnék erre visszatérni inkább, amikor már kész lesz a nyomonkövetési rendszer, az egyensúlytalansági eljárások nyomonkövetési monitoring rendszere, hiszen hát, e, időre van szükség ahhoz, hogy ezt már e, erről tudjunk valamit mondani. Nyomon követjük a tanácsban zajló vitát, egyeztetéseket, a makrogazdasági egyensúlytalansága kapcsolatos e, helyzet is nagyon eltérő a tagállamokban. Még egy kérdést a szegénységi kockázattal kapcsolatban. Hogyan definiálják ezt? Itt, itt engem elsősorban definíció érdekel. Hogyha azt mondjuk, hogy aki az 50%-kal az átlag fölött van, az gazdag, aki 50%-kal alatta, az szegény, akkor tulajdonképpen a szegénység óta nem változik. Tehát ez egy relatív érték, vagy egy indikátor, egy relatív érték nem változik. Ha mindenki azonos mértékben gazdagodik, akkor nem változik semmi. Itt a jövedelmek elosztása érdekel engem, hogyha most nem tud azon a válaszolni, akkor kérem, hogy később írásban esetleg küldje nekem választ. Hát ez pontosan úgy van, ahogy ön elmondta. Ez egy relatív mérőszám, hogyan oszlik meg a szegénység, illetve a gazdagság a e, tagállamokban. Itt e, a háztartások általános jövedelmi helyzetét e, veszük alapul. És hogyha valaki egy bizonyos küszöb alatt van, a az átlaghoz képest egy adott társadalomban, akkor a kivetéve a szegénység kockázatának. Akkor talán helyes ez a következtetésem, hogy ez az indikátor csak a jövedelem eloszlás azonosságára mutat rá, és nem a tényleges szegénységet méri vagy jelzi. Azt mondta, hogy tényleges szegénység, abszolút szegénység. Nos, amit mi mérünk, az nem az abszolút szegénység. Mi egy standardot mérünk, amiben megegyeztünk nemzetközi szinten és az EU-ban is. Azaz, azt mérjük, hogy mekkora kockázatnak vannak kitéve az emberek a szegénység tekintetében. Tehát igaza van, nem az abszolút szegénységet mérjük, hanem egyfajta relatív szegénységet a tagállamokban. Azt hiszem a statisztikák azt is mutatják, hogy a relatív szegénységgel együtt jár a társadalmi kirekesztődés alakulása. Tehát még ha valaki egy viszonylag gazdag országban viszonylag gazdag, akkor is nagyon súlyosan kirekesztődhet, hogyha mondjuk sokkal szegényebb harmadik országokkal végzünk összehasonlítást. Sven. Mindenkelőtt köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszélget velünk. Az egyik legfontosabb kérdés, amiről a múltban beszéltünk, az az, hogy rendelkezésre állnak-e a 2020-as adatok. Ugye megvannak a kulcsfontosságú indikátorok, erről megegyeztünk itt a parlamentben, a tanácsban. Az Eurostat a múltban e kötelezettséget vállalt, hogy az erőforrásét arra koncentrálja, hogy ezeket az adatokat szállítsa. Most én még mindig hiányolok kulcsfontosságú adatokat. A széndiokszid kibocsátás, szegénység vonatkozásában legfrissebb adatok is 2010-esek. Ez pedig tényleg probléma, hogyha arra kötelezettséget vállalnak, hogy ezeket az adatok, ezekre az adatokra koncentrálnak, és akkor a, a megújuló energiák, illetve a szegénységi kockázat két nagyon fontos területen 2010-esek a legfrissebb adatok. Itt van ez a brossúra, ez más szempontból optimista, ugye itt, mintha már nyár lenne, de van itt egy táblázat és egy lábjegyzet, amit igazából nem értek. A következőt ezekre az adatokra utal, amiket említettem. És hirtelen a 2012-es adatok megjelennek a szegénységre és a CO2 kibocsátásra vonatkozóan. De aztán itt van a lábjegyzet, és nem tudok elég jól angolul, hogy ezt megértsem. 2010-es és a 2011-es adatok a 2012-esek helyett, és azután megint 2009-2010-es adatok a 2011-es és a 2012-esek helyett. Azt kérdezném, hogy miért nincsenek fönt a weblapjukon ezek a kulcsfontosságú indikátorok, Biztos megvan ennek az oka, miért nem tudják szállítani ezeket a kulcsfontosságú adatokat. Nyilván nem önökön múlik, és mit terveznek, hogy ezt gyorsan meg tudják változtatni. A korábbi, az Eurostat munkájáról szóló jelentésükben is felvetettük azt, hogy felhasználó barátabbá kell tenni a honlapjukat, olyan diagramokat kell oda föltenni, mint az egyszerű állampolgárok is tudnak használni. És a weblap technikailag nem változott. Tehát kérdezném, hogy mikor tesznek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ezek az adatok vonzóbbak legyenek, és megtekinthetőbbé, fel, emészhetőbbek legyenek olyan emberek számára, akik nem táblázatokat szeretnek nézni, és nem informatikai szakértők, csak szeretnének többet érteni az statisztikai adatokból. Jean-Paul propose. Ahogy kollégám Jean-Paul is mondta, a zene és grafikonok kellenének talán. Let me start with... Hadd kezdjem az utolsóval. Zene nem lesz minden esetre a weboldalunkon. Sajnos. A weboldallal kezdeném. A magam részéről meg tudom ígérni, hogy apránként beemelünk felhasználóbarát elemeket, és itt különösen a statisztikák magyarázatára gondolok. Van már egy ilyen a weboldalunkon, egy magyarázó rész, ami szerintem eléggé felhasználóbarát. Egyszerű nyelvezete magyarázza meg a különféle statisztikákat. Itt nagyon sok grafikon is található. És van egy olyan kis rész is, ahol most már vizuális eszközök is megtalálhatóak, például az üzleti ciklus órája, illetve az állítsd össze a saját árindexedet, és így tovább. De a Eurostat weboldalának az átdolgozása még egy évet fog igénybe venni, ugyanis kötnek minket bizonyos technikai korlátozások, de a magam részéről meg tudom ígérni, hogy belső szinten már jól haladunk, és remélem, hogy a következő alkalommal, amikor ellátogatok ide, akkor önnek már nem kell megismételnie ezt a kérdést. Az üzenetet megértettük. Ami a nem gazdasági adatok friss mi voltát illeti, ön is ezt kérdezte, környezetvédelmi adatok, széndiokszid, Tisztában vagyunk azzal, hogy itt az adataink elavultak. A probléma az, hogy az ilyen adatok gyűjtése több időt vesz igénybe, és az az információ, amit mostanáig gyűjtöttünk, az strukturális adatnak volt számva. Most pedig ezt át kell alakítanunk többé-kevésbé rövid távú adatokká. És így lehet őket kompatibilisé tenni a makrogazdasági adatokkal. Ami a széndiokszidot és az elosztási elemeket illeti, itt úgynevezett villámbecslésekkel szeretnénk előrukolni. A széndiokszid esetében azt hiszem, hogy arra kell korlátoznunk magunkat, legalábbis az elején, hogy a széndiokszidot az energiafogyasztáshoz kötve jelenítsük meg, tehát nem egy teljes széndiokszid számot jelenítünk meg, de egy olyan tényezőt fogunk feltüntetni, ami elég jelentős, tehát nem a mezőgazdasági és más felhasználásokból, hanem az energiafogyasztásból származó széndiokszidot fogjuk kiírni a weboldalra. Tehát ezeket a villámbecsléseket próbáljuk most elkészíteni, és együttműködünk tagállamokkal is, különösen azokkal a tagállamokkal, amelyeket a legjobban sújtja a válság. Ezek alapján próbáljuk kiszámítani a villámbecsléseket, a jövedelem eloszlás, illetve a társadalmi mutatószámok tekintetében. Tehát ismét megértettük az üzenetet, és én komolyan hiszek abban, hogy ezt a problémát a közeljövőben meg fogjuk oldani. Néhány kiválasztott mutatószám esetében. Köszönjük szépen! Az ALDE frakció és jó magam nevében szeretnék most hozzászólni. Hallottuk, amit elmondott a delegált jogi aktusokról, mint a bizalom vállalásáról, és meg fogjuk tenni, amit tőlünk telik, a mostani trilóguson és a következő tárgyalások során is. Röviden említette, hogy a kontingensekért való felelősség nem szerepel a Maastrichti kritériumok között, de ez is meg fog jelenni a kritériumok mellett. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos eszköz, és megjeleníti a pillanatnyi valódi helyzetet a tagállamokban. A betét garancia rendszerekről is beszélünk jelenleg, illetve az irányelvvel kapcsolatban is azt látjuk, hogy több forrás rendelkezésre mint amennyire szükség van a DGS keretében a kompenzáláshoz. Még nem zártuk le az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat, tehát még nem egészen egyértelmű, hogy hol tartunk ebben. De végül is elég nagy összegekről lesz majd szó a végén. Vannak-e önöknek ajánlásaik arra vonatkozóan, hogy ezeket hogyan lehet a legjobban hozzárendelni a tagállamokhoz. Tudjuk már, hogy egyes országokban ezeket forrás, ezeket eszközként jelenítik meg a tagállami mérlegekben, és ezek nem az előre nem látható passzívek közé kerülnek, hanem az abszolút passzívek közé. Ez észszerű módja ennek a kezelésének? hiszen elég ellentmondásos, hogy ezeket a pénzösszegeket összeadjuk, legalábbis egyes tagállamokban ez így néz ki. Köszönöm szépen a kérdést, és tájékoztathatom önöket arról, hogy milyen munkát folytat jelenleg a, a Eurostat a tagállamokkal, és hogy miben állapodtunk meg. Az idei évre vonatkozóan, ahogy már elmondtam, amikor az első kérdésre válaszoltam, ki fogjuk terjeszteni a deficitre és az adósságra vonatkozóan is az adatokat, és a mérleg kimutatásokra vonatkozó kötelezettségek is lesznek. A kormány által kibocsátott kötvények, a mérlegben nem szereplő kötvények, a PPP konstrukciók, a nem fizetett tartozások és a kormány részvétele az, a nyilvános műveletekben. Ez már így is egy elég hosszú lista. És az ez a 2020 elszámolási sztenderdek bevezetésében már szerepelnek az implicit nyugdíjtartozások. Még akkor is, hogyha ezeket nem a tagállam finanszírozza, nem a tagállam biztosítja a tőkét. Ez tehát egy elég hosszú lista, ezt el fogjuk jutatni önöknek is, és ezt politikai célra is felhasználhatják. Az, hogy az a konkrét dolog, amit ön említett, az benne van-e már, azt nem tudom, de nagyon szívesen belevenném ezt is a listába, hogyha esetleg még nem szerepelne ott. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van-e más, aki szeretne hozzászólni kérdést feltenni. Hogyha nincsen senki más, Sven, akkor ismét hozzászólhatsz. A parlamenti jelentésben az Európai Statisztikai Program tekintetében azt kértük, hogy kerüljön be több számadat, és ez a jelentés világítson rá jobban a szociális és szolidáris gazdaságra. Tehát a gazdaságnak arra a részére, ami se nem az állami körbe tartozik, sem, és nem magánszektor abban az értelemben, hogy profitot kívánna termelni. Tehát a szövetkezetek, civil szervezetek, amelyek egyre fontosabbá válnak a polgárok szemében. Tehát azt szeretném tudni, hogy milyen tevékenységeket terveznek az Európai Statisztikai Program negyedik cikke értelmében végrehajtani. És ugyanez érvényes az árnyékgazdaság kérdésére. Szeretném tudni, hogy amire mindig támaszkodunk, amikor a szürke vagy árnyékgazdaságról beszélünk, ezek a Schneider professzor féle adatok, amelyeket mindenki emleget, nagyon sok vita kezdődött már erről, és a módszertanát lehetne kritizálni sok szempontból. Azt szeretném tudni, hogy önök foglalkoznak-e ezzel a területtel, kívánnak-e pontosabb és hivatalos adatokat kibocsátani az árnyékgazdaságról. Ez is fontos összetevőjét képezi az adóelkerülésről szóló vitáknak. Rendben, köszönöm szépen a kérdést. Mind a két téma olyan gazdasági komponens, ami szerepel az átfogó GDP adatokban. Amennyiben ezeket a pénzpiacokon tranzakciókkal lehet lefedni. Tehát visszatérve az elsőre, amit említett, a non-profit profit módon működő szervezetek esetében nehéz elválasztani és kiszűrni ezeket a tevékenységeket a GDP-ből. Általában jó alapot jelent a végkövetkeztetés eléréséhez, és ennek az ágazatnak a méret, mérete meghatározásához. Az idő felhasználás felmérések végzése. És ezek a vizsgálatok jelenleg nem tartoznak a statisztikai jogszabályok által lefedett területre. Ugyanakkor több olyan tagállam is végez ilyen felméréseket rendszeres alapon tíz évente. Tehát erről beszélünk a tagállamokkal, és szeretnénk egy ilyen felmérési hullámot végezni a következő két-három év során. Általában a népszámlálások közötti időszakot szoktuk erre felhasználni, az évtized középső részét, ekkor kell ezeket a vizsgálatokat elvégezni. És ezzel viszonylag teljes képet lehet kapni arról, hogy a profit és a non-profit szervezetek mekkora tevékenységet végeznek. A második kérdés az árnyékgazdaságra vonatkozott. Valóban vannak professzor, Schneider professzor becslései. Ezeknek a minőségét most nem kommentálnám, de ebből már mindenki levonhatja a saját következtetését, hogy én nem szeretném őket jó statisztikának nevezni. Elindítottunk egy kezdeményezést a biztos úr kérésére, és elkezdtünk adatokat gyűjteni az gazdaságról. de ez nem egyszerű feladat számunkra. Tehát most nem tennék ígéretet arra vonatkozóan, hogy hivatalos adatokat fogunk kiadni minden tagállamra vonatkozóan a következő év során, de legalább azok a tagállamok, amelyek már maguk is befektettek ebbe a kérdésbe, azok hajlandóak velünk együttműködni, és nagyon remélem, hogy jobb választ adhatok erre a kérdésre a következő hónapokban. ha ez senki más nem érdekel, akkor az első részre még visszautalnék. Tehát nagyon szépen köszönöm a második témával kapcsolatos munkájukat. Minden politikai döntéshozónak hasznos lesz Európában, hogyha rendelkezik ilyen adatokkal. De ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen természetesen, ha valaki nem szeretne hivatalosan tevékenységet folytatni, akkor nehéz őt beemelni a statisztikákba a vonatkozó szakirodalomban olvasható, hogy azért vannak mutatószámok, amik jelzik, hogy milyen mértékű tevékenységről van szó. Az első témakörben szeretném tudni, hogy terveznek-e szisztematikusan dolgozni ezen a kérdésen. Ugyanis vannak olyan európai programok, talán a, tudja ön is, hogy a Heidelbergi SZISZ próbálta mérni azt, hogy a szociális és szolidáris gazdaságban mi zajlik. Nagyon sok problémával szembesültek, és kiderült, hogy szisztematikusan európai szinten kell ezt a felmérést elvégezni azért, hogy az adatok valamilyen mértékben megbízhatóak legyenek. És az idő felhasználása az egy lehetséges mutatószám, de nekem az a kérdésem, hogy a tagállamok benne lehetnek-e ebben, szétválaszthatóak-e az adatok szereplők és jogi formák szerint. Úgy tűnik, hogy pillanatnyilag ez nem oldható meg, legalábbis nem megbízható módon, és ezért a mi Európai Statisztikai Programunk negyedik cikke értelmében szerintem többre van szükség, mint az időfelhasználási adatokra, ezért nagyon jó lenne, hogyha vállalnák önök azt, hogy ezen a területen tovább menjenek. Ugyanis itt nem várhatunk azonnali eredményeket. Meg kell változtatnunk azt a módot, ahogy például a tagállamok tárolják az adatokat az adózással és a foglalkoztatással kapcsolatban. Csak így tudunk külön adatokat kapni. Köszönöm szépen! Értem, amit mond, évek óta napirenden van már ez a kérdés. De mostanáig nem volt elég erőforrásunk arra, hogy kellően prioritásként kezeljük ezt a kérdést. Az európai statisztikai rendszer számára a következő egy-két évben az fogja meghatározni a prioritásokat, hogy mennyire tudunk támaszkodni az alapvető eszközeinkre a makrogazdasági területen. Ezek az úgynevezett nemzeti elszámolások. A kollégáimnak többé-kevésbé az összes kapacitásukat arra kell majd szentelniük, hogy a következő év végéig az, ez a 2010-zel kapcsolatban megbízható adatokkal szolgáljanak. Talán utána lesz majd időnk arra, hogy a szociális és szolidáris gazdaságot is megvizsgáljuk. Tehát 2017-ig bezárólag lehetne erre sort keríteni, de azt hiszem, hogy jelenleg nincsen erre való kapacitásunk. Azt kell mondjam, hogy ez, ez nagy csalódás nekem. Én egy olyan országból jöttem, ahol minden nyulat, amit egy vadász lelő, megszámolnak. De arról fogalmunk sincs, hogy 5-10 vagy 12 százalékos foglalkoztatást teremtenek a non-profit szervezetek. Ezért a szélesebb közvélemény soha nem méltányolja kellőképpen a gazdasági hozzájárulását ezeknek a szervezeteknek és az önkéntes tevékenységnek. És ezt nem számoljuk meg, minden vackot összeszámolunk minden területen, és nagyon nehezen érthető ez az emberek számára. Tőlem sokszor megkérdezik, hogy mikor fognak majd annyira tisztelni minket, hogy szerepeljünk a hivatalos nyilvántartásban. És ezek a szervezetek el vannak foglalva azzal, hogy a deficitet és az adósságot számolgassák, semmi mást nem vesznek figyelembe. Tudom, hogy ez nagyon nagy erőfeszítést venne igénybe, de azt szeretném kérni önöktől, hogy vegyék komolyan az Európai Statisztikai Programot, ugyanis ami ebben szerepel, az tükrözi azt, hogy a parlament minek szentel fontosságot. És mi fontosnak tartjuk a gazdasági területet, ezt a gazdasági területet, ami nem tekinthető elhanyagolhatónak. Azt hiszem, hogy végéhez közelít ez a vita, és a hátralévő időben szeretném hozzátenni, hogy ahogy Sven is mondja, ön is tudja, hogy nagyon sok tagállammal, de nem mindegyikkel olyan szakaszban tartunk, hogy radikálisan megváltoztatják a kiadásaikat. És láthatjuk ezeknek a végleges adatait. De ha próbálunk e, e mögé tekinteni és információt szerezni arról, hogy mi volt hatékony és mi volt kevésbé hatékony a meghozott intézkedések közül, akkor ezt jelenleg nagyon nehéz megtudni. Holott ez nagyon fontos lenne a hatékonyság szempontjából. Amikor költségvetési visszavágásokat eszközölünk, akkor próbálunk a lehető legkevesebb bajt okozni különösen a szegénység szintjét nem szeretnénk növelni, illetve fontos még a munkahelyek és a növekedés kérdése is. Az alapvető statisztikák ezeken a területeken talán nem számítanak kulcsmutatónak, tehát nagyon fontos lenne, hogy ezeket részletesebben is ismerjük. Hozzászól, hozzászólna ehhez? Well, um, I, I think I Nos, azt hiszem, csak a prioritások felállítására utalhatok. Természetesen követjük az önök tanácsát, amennyire csak lehet. Annak érdekében, hogy megtaláljuk a prioritásokat. Hol tudjuk a, a forrásokat megfelelő helyen megtalálni. Azonban további forrásaink nem lesznek, sem nemzeti, sem európai szinten. Ez pillanatnyilag szép álom, úgyhogy azon szegényes forrásokkal kell gazdálkodnunk, amelyek rendelkezésünkre állnak és annak érdekében, hogy az új kihívásoknak megfeleljünk ezek segítségével, sürgősen be kell vezetnünk azt a reformot, azt a reformrendszert, amire utaltam. Tehát minden végül is egy nagy csomag része. De az új prioritások a régi program értelmében negatív prioritások. Ezt viszont nagyon nehéz követni, mert a program részét képező adatoknak védelmezői is vannak, akik használják őket. Úgyhogy remélem, hogy megértik, hogy a prioritások megállapítása olyas valami, amelyet csak csomag megoldás kísérhet. Úgyhogy ezért nem tudjuk elfogadni azt, hogy csökkentsük más területeken a statisztikai munkaprogramot. Ez nagyon-nagyon nehéz feladat. talán előfordulhat az is, hogy majd idővel változtatni kell rajta. De hát értjük, hogy pillanatnyilag csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésükre a források. Úgyhogy meg kell értenünk azt, hogy a szigorítási intézkedések milyen hatással vannak, talán nem csak statisztikai részen. Azt hiszem, hogy a képviselők most már érkeznek a következő napi rendi pontunk témájában. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon sokat hallottunk, tanultunk öntől, és várjuk a következő találkozót. Köszönöm.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 got their lists? Mindenkinek megvan a szavazó listája? Kérem, mindenki dugja be a szavazókártyáját. Én be kell, hogy valljam, nem hoztam el. Mindenki másnak itt van, de mindig valahol elhagyom sajnos. Még valaki esetleg nem hozta el? Vagy én vagyok az egyetlen, akit bűnözött? Aj, aj. Okay, uh, we're opening Right. Um, if you could do a test vote. Akkor először csak teszteljük, hogy működik-e minden. Most arról szavazunk, hogy gyorsan végezzünk el. Ki van mellette? Kilencen még nem nyomták meg a gombot. Kérem, mindenki szavazzon, mert aggódom, amikor nem mindenki ö, szavaz. Lehet, hogy borzasztóan próbálkozik valaki, csak éppen nem látjuk. Tehát akkor 40-en szavaztak. Ja nem, négynek kell még, háromnak, kettőnek, egynek. Még mindig egy valakinek kellene szavazni. Ó, szuper! 33 szavazat sikerrel járt. Úgyhogy minden működik, mindenki gyorsan szeretne végezni, ketten viszont nem szavaztak, illetve tartózkodtak. Jó, akkor nézzük a nemek közötti egyensúly a pénzügyi szolgáltatások sok ágazatában. Első bekezdés, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, ellenőrzik a hatós módosítót. Lezárom a szavazást. 15 igennel, 20 nemmel elutasítottuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, mellette, ellene, ellenőrizzük a nyolcas módosítót. Még valaki csatlakozott a mellette szavazókhoz. Remélem mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19 igennel, 16 nemmel elfogadtuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Én úgy láttam, elfogadtuk, de ellenőrizzük a 9-est. Ellenőrizzük. Még egy valaki támogatja, lezárom a szavazást. 20 igen, 15 nem. Elfogadtuk. 10-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ugyanolyan többséggel, mint amit ellenőriztem. Tehát 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, kérem. 11-es módosítóról szavazunk, lehet, hogy megint egyel többen fognak ellene szavazni. Lezárom a szavazást. 17 igennel, 18 nemmel elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, eredeti szöveg 8-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. megint csak egyel kell kiegészíteni az ellene szavazók számát, lezárom a szavazat. 18 igen, 17 nem, elfogadtuk. Szerintem itt nem valami logikusan jártunk el. 17-es tehát jókafogyottá válik. A 18-as kompatibilis, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 18-ast is. egy plusz a mellette szavazók mellette, 29, 30 igennel, 5 nemmel elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es okafogyott, 11-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Blogban szavazunk az A-tól a G-ig a preambulum bekezdésekről, mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító következik mellette, ellene. Ellenőrizzük az egyes módosítót, nem egészen egyértelmű ugyanis a helyzet. Mellette plusz egyet kell számolni, lezárom, 20 igennel, 15 nemmel elfogadtuk tehát. ha jé ö, preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a kettes preambulum bekezdést, egy plusz a mellette szavazókhoz, Lezárom a szavazást, 17 igen, 18 nemmel elutasítottuk. Eredeti szöveg következik, K. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Blogban szavazunk a hivatkozásokról, az összesről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig elektronikusan szavazunk a módosított szövegről. Elnézést, a kérdésem a hetedik bekezdése vonatkozik. A módosító indítványt elutasítottuk, de az eredeti szövegről nem szavaztunk. A 13-as módosítót elfogadtuk. Igen, de ez kompatibilis volt, ez nem váltja ki az eredeti szöveget. A szöveggel kompatibilis, tehát ez kiegészítés csak, tehát ez akkor benne, ebbe benne van az eredeti szöveg is. Hogyha nem fogadtuk volna el egyiket se. A 12-est elutasítottuk, de a 13-ast elfogadtuk. De csak a kompatibilis részről volt szó. Nem. A hetes bekezdése kompatibilis, és kompatibilis lett volna a 10-es és 11-es módosítókkal. De kiváltja az eredeti szöveget. Rendben van így. Így működik a rendszer. Tehát a 7-es bekezdés plusz a 13-as módosító a szöveg értelmében. Nos, akkor most megnyitom a szavazást a módosított szövegről. és plusz egy szavazatot kell a mellette levőkhöz tenni, ez az én szavazatom, tehát 32 igennel, egy nemmel, két tartózkodással elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Pablónak adom át az elnöki teendőket, mert a roadmapről szóló konferenciára kell mennem. is against you. Really? So, good morning, everyone. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Akkor térjünk át a hatos pontra a napi rendünkön az embora vonatkozó jövőbeli jogalkotási javaslatok helyett azonnal meg is adom a szót kollégámnak, Dimitros Szolajának a pénzügyi beszámolás könyvvizsgálat területén meghatározott tevékenységeket támogató 2014-20 között időszakra szóló uniós programról. Emlékeztetnék arra, hogy 2014-2020 közötti időszakról van szó, kb. 50 millió euróról, amely finanszíroz három nem kormány szervezetet, amelyeknek a feladata az, hogy nemzetközi pénzügyi normákat meghatározó eszközöket irányítson, és olyan szervezet is, amely tanácsot kell, hogy adjon az Európai Bizottságnak a elszámolási normákról, empowerment process, a számviteli szabványokról, illetve arról az eljárásról, amelyel foglalkozik az Európai Bizottság, hogy a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványokat elfogadja. A harmadik szervezet pedig a a különböző szabványok megállapítóit öleli fel az auditálás terén. Azok a módosítók, amelyeket javasolnék a rendelettervezethez, amelyet az Európai Bizottság fogalmazott meg, több területre összpontosulítanak, első eszmecserénk eredményeképpen. Azt is el szeretném mondani önöknek, hogy már is széleskörű vita folyik unió különböző fórumain, beleértve az Európai Parlamentet is, különös tekintettel a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok terén. Egy első eszmecserére Philip Meistert úrral került sor, aki, ahogy önök is nagyon jól tudják, különleges tanícs, tanácsadója Barnier biztos úrnak. Az ő feladata az, hogy az EU testületekre koncentráljon pénzügyi jelentések számvitel terén. A tanácsadói csoport ra gondolván, amely tanácsot ad az Európai Bizottságnak, illetve egy szabályozó bizottság, amely megvitatja a számviteli szabványokra vonatkozó javaslatokat, és dönt arról, hogy használják-e ezeket a szabványokat, avagy sem. Mestát úrnak tehát ez a feladat köre. Nos, ami a módosítónkat illeti, a következőket javasoljuk. Először is, föl szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a huszak milyen ö, nyilatkozatot fogalmazott meg, vagyis, hogy minden egyes csúcs alkalmával nyilatkozat szülessen arról, hogy szükség van globális számviteli szabványokra és konvergenciára. Sajnálatos módon, ahogy önök is tudják, a konvergencia folyamat nem igazán jól áll, nem olyan jól halad előre, mint kéne. De föl kellett hívnunk figyelmüket ö, erre a nyilatkozatra, amelyet a 20 csoportja fogalmazott meg. Ugyanis Philip Meistert úr személyében különleges tanácsadóval rendelkezünk. Van egy olyan módosítónk is, amelynek értelműben az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie ennek a testületnek, ezen testületek irányításának javulását, annak alapján, amelyet a különleges tanácsadó megfogalmaz, mint javaslatot. Több módosító született, amelyek felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra irányulnak, ugyanis a bizottság azt javasolta, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok váltsák fel a társfinanszírozási program kedvezményezetjeit egy más kedvezményezettel. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságot nem kellene felruháznunk ilyen hatáskörrel. ha új kedvezményezettet kell választani, vagy egy újjal kiváltani a régét, az Európai Bizottságnak az Európai Parlamenthez kellene, illetve a tanácshoz fordulnia megfelelő javaslatokkal. Ezen kívül fogalmaztunk meg módosító indítványt, mivel ez a végrehajtási program egy, egy olyan régi programon alapul, amelyet az Európai Bizottság dolgozott ki, azt javasoljuk, de más hasonló jelentések kapcsán is, hogy minden ilyen program a korábbi program részletes elemzésének felhasználásával készüljön el. Több módosító indítvány született, amely különböző feladatokra irányul, amelyet szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság végezne el. Például figyelembe véve természetesen azokat a vitákat, mint amelyeket lefolytatunk a különleges tanácsadó feladatát, illetve korábbi feladatokat is, amelyeket eddig az Európai Bizottság végzett el. Nos, az első feladat 2014 márciusában kerülne módosításra, ami az első jelentést illeti az EFRAG, vagyis a, a különleges tanácsadó feladatára irányul, az Európai Bizottságnál, illetve a szabályozó bizottságra, munkájára. Ennek a jelentésnek természetesen figyelembe kell venni a különleges tanácsadó által megfogalmazottakat. Az ő munkáját illetően 2013. novembere a határidő. 2014. októberében azt javasoltuk az Európai Bizottságnak, hogy az ISS rendeleteket értékelje, amelyekre már kellett volna jó régen, és természetesen, hogy új javaslattal álljon elő a rendelet módosítását, illetően, illetve esetlegesen egy újabb rendelet megalkotására irányulva. mivel ez 7 éves időszakot ölel fel, 2014 és 20 között, ahogy ez szokott lenni, 2019. júniusában az Európai Tanácsot arra kérjük, hogy az program célkitűzéseinek eddigi eredményeiről számoljon be. Ezen kívül még további két módosítót is megfogalmaztunk. Az egyik a PIOB-re vonatkozik, amely monitorozza a kormányokat, az auditálási szabványok kialakításának alapján. Arra kérjük tehát a bizottságot, hogy éves szinten monitorozza a finanszírozás alakulását, ezt 2013-ban vezettük be először, mert az előző programban a miénk volt ez a feladat, és sajnálatos módon 2013-ban ez a szervezet első alkalommal tudott csak más forrásokhoz is jutni, nem csak az Európai Uniós forrásokhoz. Végezetül, ahogy önök is tudják, kénytelenek vagyunk ezt a módosítót benyújtani. Ez minden programra vonatkozik, 2014 és 20 között, amelyek tartalmaznak pénzügyi ö, elkülönítést, Az Európai Bizottsági Szövegben ez csak indikatív jellegű. Addig, amíg a 2014-20-as pénzügyi keretről megállapodás nem születik. Nos, ennyit a módosítókról. Tájékoztatásképpen még azt is el szeretném mondani önöknek, hogy holnap reggel vitát fogunk folytatni Sziát óra. én is részt fogok venni ebben a fitában. és a szakértőket megkérem arra, különböző területekről, számviteli szakértők, tudományos szakértők lesznek nálunk, hogy ezeket a szabványokat megvitassuk, ugyanis kollégáink nagyon fontos felvetéseket fogalmaztak meg itt az Európai Parlamentben a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok témájában, illetve arról, hogy az Európai Uniós érdekeket hogyan tükrözik ezek a számviteli meghatározó komponensek. Talán a hónap végén, vagy majd később már rendelkezésre is áll a program az ECOM-ban, főleg a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványokról. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Sztolajan! Sánchez Presedo úr kap most szót. Good morning. Jó reggelt kívánok! El Kadraui jelentéstevő úr szeretne elnézést kérni, de nem tud részt venni a mai vitán. Miután ő koordinátor, nagyon fontos dolgokat vetett papírra, és megkérte, hogy megkért engem, hogy a nevében ezt olvassam fel. Szolozsán úr jelentése véleményem szerint jó irányba mutat. Meg győződve arról, hogy európai véleményünket meg kell fogalmazni a nemzetközi számviteli szabványokkal kapcsolatban. Ezeket a szabványokat mindenki kell, hogy alkalmazza, és ez sajnos ma még nem így van. Tekintettel a Májszatúrral lefolytatott vitára úgy gondolom, hogy Szolozsán úr jelentése több ponton azért még javítható. Először is az EFRAG szerepe tisztázni kell a különleges tanácsadó szerepét. Majszat úr is elismerte, hogy az EFRAG működése nem tökéletes, és különösen az EFRAG mandátumát kellene pontosítani ki vesz részt ebben a testületben, ők milyen képzettséggel rendelkeznek, hogyan tudják az általános európai érdekeket védeni, hogyan lehet a tagok demokratikus elszámoltathatósága elvének megfelelni. Azután mi a helyzet az IFRS, a nemzetközi pénzügyi beszámolórendszer? rendszer? kapcsán. Azt hiszem, hogy itt is még messze vagyunk az ideális helyzettől. Másodszorban a jelentés tervezetet javítani kell a e, pénzügyi keret tekintetében is. Hogyan lehet felhasználni ezt az 58 milliós költségvetést a legoptimálisabban? milyen mértékben járuljanak hozzá ehhez a vállalatok? Összességében a nemzetközi számvételi szabványok reformjára mindenképpen szükség van, és zöld utat kell adni a 2014-2020 közötti időszakban a finanszírozáshoz. A reformra vonatkozó ajánlásokat kidolgoztuk Meistert úrral, és még az év további részében erre sor fog kerülni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Sánchez Presedo úrnak, most a liberálisok nevében Klims úr következik. Köszönöm, elnök úr. Utolsó alkalommal már elég részletesen beszéltünk eh, Stolozán kollega javaslatairól, ezt már nem tudom sok mindennel kiegészíteni. Az a benyomásom, hogy Mastat úr nagyon komolyan veszi a feladatát, és valóban Barnier biztos is azt akarja, hogy Májstát úr itt konkrét javaslatokkal álljon elő. Ezért kérdezem azt, hogy vajon hasznos-e, hogy most, anélkül, hogy megvártuk volna, milyen eredményre jut Májstát úr, már most konkrét döntéseket hozzunk. Különösen ami a corporate governance-t illeti, úgy gondolom, hogy itt egy-két dolog azért változni fog. Éppen ezért azt gondolom, hogy a Szolozsán úr által javasolt határidők tekintet esetében egy kicsit agresszívebbeknek kell lennünk. Hogyha mindent elhalasztunk 2014-ig, akkor hatotatok kevés dolog fog történni, és 2014 választási év, nyáron vagy májusban új összetétellel megalakul az Európai Parlament, változik a bizottság is, új bizottság áll fel, ezért kicsit fel kellene gyorsítani a dolgokat. Szerintem Filip Maistát őszig elkészül a javaslataival, ezért meg kell próbálnunk a corporate governance és az ISB új irányának a kidolgozását még idén megvalósítani, és nem kell ezt jövő évre halasztani. Ön is világossá tette, hogy még végleges számok nincsenek, mert még nem zárultak le a tárgyalások a költségvetéssel kapcsolatban. Én azt javaslom, hogy mondjuk vegyünk egy összeget, és mondjuk az idei évre meglátjuk, hogy hogyan kerül majd bemutatásra, a corporate governance, hogyan áll össze az intézmény, és majd utána döntsünk az összeg többi részéről. Hogyha e, ezt egy időszakra osztjuk e, szét, ezt az egész összeget, akkor mindig lehetősége van, lehetőség van a módosításra is hogy már most egy végleges fix összeget szabjunk meg, az, az szerintem még túl korai lenne. Az utolsó megjegyzésem természetesen a leginkább, minket leginkább foglalkoztató kérdés, hogyan tudjuk garantálni, hogy az IASP-ben eh, jobban sikerül védeni, érvényesíteni az európai érdekeket, mint ahogy ez a múltban sikerült. Tulajdonképpen itt nem sok mindent mond erről a jelentés nagyon kevés konkrét javaslatot tartalmaz. Talán holnap majd ezen a konzultáción Said Kamállal több gondolat felmerülhet, ami bekerülhet a jelentésbe, de hogyha csak túl általános, nem eléggé precíz követelések szintjén maradunk, akkor attól tartok, hogy a gyakorlatban nagyon kevés fog változni. Köszönjük szépen, Klinz úr! A zöldek nevében Gigol úr következik. Ich kann mich eigen... Tulajdonképpen sok tekintetben csatlakozom ahhoz, amit Wolf Klimt elmondott. Megítélésem szerint eh, a legfontosabb kérdés, amiről itt nyíltan kellene beszélnünk, a következő. Hogyha most Maestat eh, urat támogatni akarjuk a munkájában, akkor azt gondolom, hogy hiába való erőfeszítések lennének, hogyha már most jeleznénk, hogy ezt a pénzt ezt felszabadítjuk. Ez ellenmondásos lenne. A parlament a múltban is többször felhívta a figyelmet bizonyos visszásságokra, nem hallgatták meg eléggé a parlamentet. Ezért támogatom azt, amit Wolf mondott. Itt hét évre kell biztosítani a finanszírozást, és ugyanakkor még alapvető dolgok változnak. Tehát nem látom itt a túlzott sietséget indokoltnak azt a pontot, ahol tényleg befolyásunk van, tehát amikor mi döntünk arról, hogy rendelkezésre áll-e a pénzt, ezt hozzá kell kapcsolni strukturális változásokhoz. Miért kellene itt most ennyire sietnünk? A jelentéstevő úr ön elkészítette a jelentést, de nem látom indokát annak, hogy most ilyen gyorsan lépjünk. Lenne egy konkrét javaslatom az EFRAG elnökét ugyanúgy meg kellene hívnunk, mint ahogy Maestat urat meghívtuk. Maestat urat nagyon hasznos volt az eszmecsere. Véleményem szerint még Hugo Forst ural is kellene közvetlenül beszélnünk, és amikor nem világos még, hogy itt a parlamentben végül is eh, milyen eh, támogatottsága lesz a különböző megoldásoknak, eh, hogy a bizottság javaslatát támogatjuk-e, vagy azt, amit Wolf Klimt mond, hogy először csak két évet finanszírozunk, tehát vagy egy teljesen más megoldás lesz, ezt most megnyitva kell tartani el kell mélyíteni erről a vitát. Ezért azt javaslom, hogy Szoloján úr az ön vezetése alatt hívjuk meg tehát ezt a két urat, az EFRAG vezetőjét és Force urat, beszéljük meg velük ezeket a dolgokat, és maradjon élő ez a konzultáció. De vigyázzunk arra, hogy ne támadjuk hátulról Meistat urat azzal, hogy túl korán felszabadítjuk ezt a pénzt. Az ECON 2014-es költségvetés jelentős tevőjeként látom azt, hogy itt elég sok pénzről van szó, összehasonlítva azzal, hogy az Eurostat vagy a pénzügyi felügyelet mennyi pénzt kap. Itt nagyon sok pénzről beszélünk és azért nem látom okát annak, hogy most túl elsietve döntsünk, amíg a parlament kérései nem teljesültek. Köszönjük szépen, Gégod úr! Csak a pontosítás kedvéért a titkosság tájékoztatott arról, hogy egy meghallgatást szerveznek az Ekonban, ahol az EFRAI elnöke is ott lesz, és Mise Prada is. Csak ezt szerettem volna tisztázni. A konzervatőrök és reformerek nevében az előadó Kamalti úr volt, és Epik úr kap most szót. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Kamal úr köszönetet mond a raportőrnek a jelentésért, különösen hálás azért, hogy a raportőr meghívta Maestat urat néhány héttel ezelőtt, hogy vegye részt az ECON ülésén. Ezzel jelzést adott arra, hogy mire terjed ki a mandátuma, és mire nem. A raportőr tudja, hogy kötelezettek vagyunk, hogy erősítsük a pénzügyi ellenőrzési beszámolói rendszert, és Kamal úr nincs meggyőződve arról, hogy a konvergencia a nemzetközi számviteli szabványok tekintetében elég erős ahhoz, hogy megelőzzünk jövőbeni válságokat. Ezért további eszmecserész eszközökre van szükség. Sztoljan úr és Kamal úr éppen ezért holnap délelőtt 10 órakor az ASP 51G2-ben tart egy konzultációt, amire mindenkit örömmel várunk. Most vajon az európai vagy az amerikai számviteli modellt alkalmazzuk-e? Lehetséges-e teljesen eltérő számviteli rendszereket közelíteni egymáshoz? Kamal úr szerint most olyan helyzetben vagyunk, amikor a számviteli szabványok túl zavarosakká váltak, a befektetők egyszerűen már nem hiszik el a bankok auditált beszámolóit. A Financial Times-ban ma megjelent egy cikk, ami szerint a stressztesztek újabb fordulójára lenne szükség az európai bankoknál, hogy egyáltalán lássuk, milyen tő, mennyire tőke hiányosak a bankok. Egy ilyen stressztesztre van szükség, hogyha tényleg el akarjuk hinni, amit a banki mérlegadatok tartalmaznak. Ezen az úton halad a jelentés is, és Kamalú bízik abban, hogy Májstatt úr észre javaslatokkal fog előállni. Szeretné, hogyha a túr mandátumát meghosszabbítanák, kiterjesztenék, és ez nem csak a jelenlegi struktúrákat terjednek ki, hanem egy átfogó felülvizsgálatot is elvégezhetne. Ez szégyen, hogy az IES rendelet és az IESB felülvizsgálatát Maestat a jelenlegi keretek között kell végezni, és itt nincs meg az összhang a finanszírozási programmal. Összességében most nagy lehetőségünk van arra, hogy hatékony számviteli szabványok megalkotása prioritássá váljon. Enélkül nem fog senki hinni a pénzügyi beszámolóknak. Köszönjük szépen, Epping úr! Most a bizottság részéről Ameló asszonyi a szó. Merci. Euh, donc, euh, je, je viens d'écouter euh, toutes les remarques. Alors, effectivement... egy időzítési ö, problémával van dolgunk. Nem ideális az ütem, tervezt el kell ismerni. Itt van előttünk ez a javaslat, amit az év végéig el kéne fogadni azért, hogy a kedvezményezettek továbbra is finanszírozást kapjanak. Ah, ahogy az a javaslatban is szerepel, a finanszírozás jelenleg nagy részt ad ki, az IFRS költségvetésének 20, a frakének pedig 50%-át adja ez. 2014 során ezek a kedvezményezettek nehéz helyzetbe kerülhetnek, és közvetett módon az európai számviteli szabályok, tehát az IFRS szintén is szintén nehéz helyzetbe kerülhet, hogyha nem tudunk megfelelő szabályokat kialakítani, és a bizottság technikai testületének nem adunk kellő forrásokat ahhoz, hogy megoldja a feladatait. Mit tudunk tenni? Mestat úr az előadója ennek, az, ennek a témának, ő is eljött önökhöz, és foglalkozik az irányítás, az európai befolyás, kérdéseivel, és az európai érdekeket is messze menően szem előtt tartja. A következtetéseit november végén fogja majd közreadni, ezt meg kell várnunk. Ahogy Kamal úr is hangsúlyozta, nagyon fontos az, hogy magukkal, a szabályokkal, a szabványok tartalmával foglalkozunk, és ne csak az irányítással. A munkánknak ez az oldala nem Mestat úr mandátumának a részét képezi, hanem ezt a belső piaci főigazgatóság, tehát a bizottság szolgálatainak kell elvégezniük. E, tegnap foglalkoztunk egy belső szabályozással, ami éppen ezzel foglalkozik. Tehát mindezeket a tényezőket számításba kell venni. De minden esetre a bizottság szolgálatai részéről mi úgy gondoljuk, hogyha nem sikerül a finanszírozást legalább 2014-ben fenntartani, akkor a kedvezményezettek súlyos problémákkal fognak szembesülni, amikor próbálnak magas színvonalú szabványokat készíteni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Amelo asszony. Ismét az eladónak, Stolojan úrnak adom meg a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Mindenek előtt, ami a pénzügyi borítékot illeti. Nem csak ezzel a programmal kapcsolatban merül ez a, ez a kérdés fel, merül fel ez a kérdés, hanem minden olyan programmal összefüggésben, ami a 2014-2020 közötti programokkal függ össze. Az ECOM-ban már többször felvetettem ezt a kérdést. Mi történik akkor, hogyha idén év végéig nem születik meg a döntés az MFF-ről, akkor a szerződés értelmében 2014-ben a pénzügyi boríték, azaz a 2007-2013-as költségvetés egy hetedét tudjuk majd elkölteni. De az igazi probléma az, hogy a tevékenységek, a társfinanszírozott tevékenységek célkitűzései 2014-ben minden programra fognak vonatkozni, de az új programokra nem. Jó, nem a mi feladatunk, hogy ezt a problémát megoldjuk, ez az elnökség dolga. És hogyha jól értettem azt az üzenetet, amit két nappal ezelőtt fogalmaztak meg számomra, a tanács nem fogja kiadni a levelet az pénzügyi boríték kapcsán az összes programra vonatkozóan addig, amíg nem zárulnak le a tárgyalások az MFF-re vonatkozóan a tanács és a parlament között. De hát ezt a kérdést is majd ugye az elnökség szintjén kell megoldani, ott dől el, hogy mi történik majd azokkal a programokkal, amelyek a pénzügyi boríték alá tartoznak. Amikor az Európai Bizottság eh, ezen programra vonatkozó javaslatát vizsgáljuk, akkor abból kell kiindulnunk, hogy mit is akarunk elérni. Hogyha meg akarjuk változtatni a számviteli szabványok tartalmát, nos, ez egy olyan kérdés, amiről persze nagyon kellemesen le lehet csevegni, nagyon sok a probléma a számviteli szabványok tartalmával összefüggésben. Másrészt viszont meg kell értenünk azt is, hogy függetlenek a, azok az intézmények, amelyek a számviteli szabványokat kidolgozzák és itt szembesülünk ezzel a problémával. Mi szeretnénk befolyásolni a számviteli szabványok megalkotóit a, azokon a szervezetéken keresztül, amelyeket mi finanszírozunk. Ezek olyan szervezetek, amelyeknek nincs joga arra, hogy befolyásolják a szabványkészítők munkáját. Megfogalmazhatnak véleményeket, vagy van arra joguk, hogy az Európai Bizottságnak különleges tanácsadó szervezetének javasolják azt, hogy bizonyos számviteli szabványokat elfogadjanak-e, támogassanak-e, vagy sem. Ezért nagyon sok vita lesz még, ezeket már előre jelezték, de ne feledkezzünk meg arról, hogyha a globális pénzügyi piacokon globális pénzügyi beszámoló standardokat, szabványokat akarunk, akkor független szervezetek kell, hogy megalkossák ezeket a szabványokat. Természetesen az Európai Unió létrehozhatja a saját szabványokat író szervezetét, amelyek az esetben eltérnek az amerikai vagy a japán számviteli szabványoktól, vagy más országok szabványaitól, de nem ez a cél, amit a G20-ak, vagy az Európai Bizottság, vagy az Európai Parlament tűztek ki maguknak, vagy a tanács, az Európai Tanács. Ezért ezzel a jelentéssel kapcsolatban az a gondunk, hogy hogyan tudjuk megőrizni az egyensúlyt, a helyes egyensúlyt, a között, hogy ugye egyrészt jogosan szeretnénk befolyásolni a szabványok megalkotóit, illetve a szabványalkotás folyamatát, másrészt pedig meg kell őrizni ezeknek a szervezeteknek, a szabvány készítő szervezeteknek a függetlenségét. hogy milyen határidőkkel dolgozzunk. Már beszéltem a shadowkkal, és azt hiszem, nekik igazuk van. Hogyha Mainstadt úr, különleges tanácsadó, számára a határidő 2013. november, eddig kell beszámolni a munkájának eredményéről az ECOFIN-nek, akkor normál esetben a munkájának az eredményét be kell tudnunk építeni a mi jelentésünkbe. Ezért semmi problémám nincs azzal, hogy elhalasszuk a módosítók benyújtásának határidejét, vagy meghosszabbítsuk a határidőt. De ez nem az én feladatom, hanem az ekon koordinátorok döntenek erről az ülésükön. Én azt támogatom, hogy halasszunk. Hogy meddig ezt majd a koordinátorok ülésén kell eldönteni, ugyanis Ez a jelentés prioritás élvező jelentésnek számít a 2014-2020-as MFF-ről szóló jelentések között. Köszönöm szépen, Szoloján úr! A határidő, a jelenlegi határidő május 23, tehát a módosítók benyújtásának határideje, de hát majd megnézzük, hogy a következő koordinátor ülésen e- esetleg ezt megváltoztatjuk. Június 17-re tervezzük egyenlőre a szavazást, és az Ekonban július 8-ára tervezzük a szavazást, a plenárison pedig októberre. Nagyon sok időnk van tehát, de ahogyan ezt a vitát most le tudjuk zárni, és mehetünk tovább. A hetedik és a nyolcadik pontról együtt folytatjuk le a vitát, megvitatjuk a módosítókat. A hetes pont a szerződés 92.-93. cikkének alkalmazásáról szóló rendelet módosítása, melynek tárgya vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370 per 2007-es rendelet. És emellett a másik témánk az EK szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659 per 1999-es EK tanácsi rendelet módosítása. Először Dorfman úrnak adom meg a szót, aki az első jelentés raportőre. A Petikainen urat az előadót látom, hogy jelen, még nem látom, hogy jelen van, ezért majd először Kutás úr kap szót, de most mindenek előtt Dorfman úr. Um, inzwischen, uh... Időközben a kollégák által benyújtott módosító indítványokat megnéztük. Köszönöm äh, a nagyon konstruktív együttműködést. Hogyha ezt az egész kérdéskört áttekintjük, a frakciók tulajdonképpen nagyon hasonló vélemény képviselnek több ponttal kapcsolatban, ezért rövid lehetek, és csak a legfontosabb dolgokat sorolom fel. Már az első kompromisszumos módosítókat is elkészítettük, és ezek a következő irányban mutatnak. A csoportmentesség az állami támogatások alól, az általunk javasolt politikai célokat kell, hogy kövesse, tehát például a EU 2020-as stratégiának a céljait. Azután egy konkretizálás az amatőr, amatőr sportra vonatkozóan. Véleményünk szerint az amatőr sport bizonyos területeken gazdasági tevékenységet is jelenthet. Egyetértünk abban is, hogy mi a parlament szerepe a rendelet átdolgozása kapcsán. Tulajdonképpen nem vagyunk elégedettek, azaz a szerződés felülvizsgáltakor ragaszkodnunk kell az együttdöntési eljárás szabályainak a betartásához. Azt hiszem, hogy ebben is minden frakció egyetért. Ugyanez vonatkozik a javaslat 9. cikkére, ez a tömegközlekedésre vonatkozik. Itt is minden frakció azt támogatja, hogy ezt töröljük a tervezetből. Nem annyira tartalmi megfontolások miatt, erről lehet vitatkozni, hanem Azért, mert itt nem döntési eljárással akarnak egy olyan rendeletet módosítani, ahol nekünk tulajdonképpen döntési jogosítványunk van. Ezért a parlament illetékességét, hatáskörét az együttdöntési eljárás lebonyolítását mindenképpen tiszteletben kell tartani, hogyha a közlekedésben a csoportmentességi rendeletet akarják módosítani. Még sok olyan kisebb kérdés van, ahol kollégák azt javasolták, hogy ezeket a területeket kivehetnénk az értesítési kötelezettség alól majd a tervezett shadow ülésen ezeket áttekintjük itt a turizmus, energiabiztonság, szociális oktatás, felnőtt képzés, fiatal sportolók képzése, a profi sport területén. Itt még nem születtek meg a kompromisszumok, de majd tovább dolgozunk ezen. és megpróbáljuk beépíteni ezeket a területeket. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed, Mr. Dorf. Köszönjük szépen, Dorfman úr. Most Gutas úrnak fogok szót adni, aki a szocialisták részéről a jelentéstevő mindkét jelentés esetében. Köszönöm, elnök úr. Először is mindkét előadónak szeretném megköszönni a munkát. és köszönöm nekik azt is, hogy felgyorsították egy kicsit az ütemtervet, és így a bizottsági szavazást még a tanácsülés előtt meg tudjuk ejteni. Tehát a május 29-i dátumról van szó, legalábbis remélhetőleg ezt sikerül megejteni, és így befolyásolhatjuk a tanács döntését. Mind a két anyaghoz számos módosítót nyújtottam be, mivel mind a kettőért árnyék előadó vagyok. A Dorfman jelentés tekintetében teljesen egyetértek az előadóval, és a kilencedik cikk értelmében a 2007 es jelentés 9. cikkével kapcsolatban amit október 27-én fogadtak el, meg kell tartanunk a hatáskörénket. És benyújtottam módosítókat is, annak érdekében, hogy tovább erősítsem az előadó álláspontját. Főleg az 58-as és 56-os módosítóra gondolok itt. És az első cikket is módosítanám a tanácsi rendelettel kapcsolatban. Ez a szociális lakhatás tekintetében hozzáadnám a for-profit és kereskedelmi tevékenységeket és láttam, hogy az előadó figyelembe is vette ezt a kompromisszum tervezetében. A Pitikainen kolléga jelentésével kapcsolatban a január 17-i az állami támogatásokról szóló jelentésben az Európai Parlament már kifejezte a támogatását az iránt, hogy az Európai Bizottság közvetlenül a piaci szereplőktől szerezze be az információkat, abban az esetben, hogyha az információ, illetve annak szolgáltatása nem elégséges. Azt gondolom, hogy ez egyértelmű üzenetet kellene, hogy küldjön a tanácsnak. Az Európai Parlament támogatja a bizottságot ezekben a fontos kérdésekben. És benyújtottam néhány olyan módosítót is, ami véleményem szerint a szankciókat erősíti, több hatáskört ad a bizottságnak, Különösen a 33, 35 és 38-as módosítókra gondolok itt. Én is várom az árnyék előadók ülését, és remélem, hogy a kompromisszumot meg tudjuk oldani. És hogy jobb módosítók fognak majd így elkészülni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kutasz úr. Pikelen asszonyt azt hiszem, hogy láttam itt, tehát akkor meg is adom neki a szót. Ő az első jelentésért felelős előadó. Thank you very much, and... Köszönöm szépen. Ismét egyszerre két jelentéssel kell törődnöm két különböző bizottságban. Így rögtön beleugorva az állami támogatások területébe, néhány megjegyzést tennék a módosítókkal kapcsolatban. Nem tűnt problematikusnak a jelentés, nem nyújtottam be egyetlen módosítót sem, mert azt gondolom, hogy az Európai Bizottság már önmagában is nagyon jó munkát végzett. És inkább elvi szinten vannak eltérések, ahogy ezt a legutóbbi alkalommal is hallhattuk. Az új intézkedéseket széles körben támogatjuk. Ezeknek az a célja, hogy javítsa az állami támogatások ellenőrzésének hatékonyságát, és lehetővé tegye, hogy a bizottság a valóban súlyos esetekre koncentrálhasson, amelyek tényleg fontosak az egységes piac működésének biztosítására. És természetesen az adófizetők érdekét is messze menően figyelembe kell venni, hiszen az ő pénzük forog kockán. A javaslat egyes elemeit a jelentés tovább pontosítja, és ezek szerintem nagyon helyén valónak tűnnek és támogatjuk azt a gondolatot is, hogy az Európai Parlamentnek egyértelműbb szerepe legyen az új kereten belül. Annak ellenére, hogy tapasztaljuk, hogy a jelenlegi kereteken belül nincsen még hivatalos szerepünk. A parlamentnek aktívabb szerepet kellene betöltenie, és be is tudná tölteni ezt a szerepet. Tehát közvetlen kapcsolata van az európai parlamenti képviselőknek a választó kerületeihez. És ez az állami támogatások felhasználása szempontjából különösen fontos az Európai Bizottságnak azt a hatáskörét illetően, hogy szankciókat és bírságokat határozzon meg, a módosítók azt hangsúlyozzák, hogy ezeknek arányosaknak kell lenniük. A 36-os, illetve a 37-es módosító azzal kapcsolatos, hogy a bizottság kivethet e bírságokat abban az esetben, hogyha releváns információt nyújtottak be, ez egy jó elgondolás, és ezt támogatjuk. És egyetértek azzal is, amit Epnik kolléga említett, és amit azzal együtt, hogy üdvözöljük az eljárások reformját, a harmadik felek és az egyedi polgároknak jogot kell biztosítani arra, hogy panaszokat nyújtsanak be. A bizottságnak ezt a szerepét meg kell őriznie, és a jövőben is meg kell erősíteni. Nincsen kétségem afelől, hogy a bizottságnak is ez volt a szándéka. Ahogy hallottuk, nagyobb problémánk nincs ezzel a szabályozással, és a következő hét eleje felé fogom a kompromisszumokat benyújtani, és remélem, hogy ezekkel a kompromisszumokkal mindenki elégedett lesz. Köszönöm. Köszönjük, Pitkájnen asszony! Az ALDE részéről nem látom, hogy lenne itt képviselő, és azt hiszem a zöldek sem képviseltetik magukat, tehát Epping úrnak adom meg a szót, aki az árnyék előadó mind a két jelentés esetében. Igen, elnök úr, az ICR e nevében fogok beszélni. Mivel az ALDE és a zöldek nincsenek itt, úgy tűnik, hogy őket nem érdekli a versenypolitika. Szeretném megosztani önökkel, hogy általános aggályunk van az állami támogatás modernizációval kapcsolatban. A bírságok, a mentesülések és a kizárások területén. Karcsúsított és célzottabb megközelítésre van szükség, de a verseny de önmagában nem kívánjuk teljes mértékben mentesíteni a versenyjogi főigazgatóságot. Nem szabad túl sok tevékenységet kizárni a versenyjogi hatóságok hatásköréből, legalábbis azokat nem, amelyek hozzájárulhatnak egy működőképes állami támogatás ellenőrzési rendszerhez. Óvatosaknak kell lennünk, amikor korlátozzuk az egyéni polgárok jogát a panaszok benyújtására. Már így is épp elég ellenőrzés gondoskodik arról, hogy kiszűrjük az irreleváns kéréseket. Nem szeretnénk túl magasra megszabni ezt a küszöböt. Nem kívánunk hozzáadni több kategóriát a már így is létező listához. A túl sok mentesülés összezavarhatja az érintetteket, hogyha az adott kategóriát már más szabályozás is lefedi. Arról kellene gondoskodnunk, hogy a meglévő szabályozás működjön és egyértelmű legyen. Az automatikus mentesülés az értesítés alól azon projektek esetében, amelyeket az EU társfinanszíroz. Nos, ezt én veszélyesnek tartom. Az EU társfinanszírozás automatikusan garantálja vajon az állami támogatási szabályoknak való megfelelést? Várom a konstruktív vitát a kompromisszós módosítókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük, Epping úr! Úgy látom, hogy a gue sem képviseli senki. Tehát nem tudom, a bizottságnak kell most szót adnom? Van-e valaki itt a bizottságtól, aki szeretne beszélni? Köszönöm, nincsen konkrét megjegyzésünk, csak azt szeretném megemlíteni, hogy ma délelőtt és ma délután beszélnek a tanácsban mindkét ügyről, és remélhetőleg ez lesz az utolsó tanácsülés ebben a témában. Természetesen figyelembe fogjuk venni azokat a megjegyzéseket is, amelyeket a parlament tesz ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, Melosz asszony. Most visszadom a szót az előadóknak, először is Dorfman úrnak. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen semmit nem kell az elhangzottakhoz hozzátennem. A kollégák, az árnyék előadók ismertették az álláspontjunkat, lesz majd egy találkozó az árnyék előadókkal, és határozottan támogatom azt, hogy Kutasz eh, kollégának a szavazásra vonatkozó eh, javaslatait eh, fogadjuk meg, hogy minél inkább tudjuk befolyásolni a tanácsban meghozandó döntést. Köszönjük szépen, Dorfman úr. Pitkánen asszony szeretne még hozzászólni? Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Ahogy mondtam, a kompromisszumok listáját az árnyékelőadóknak a következő hét elején fogom benyújtani. Köszönöm. Köszönjük szépen Pitkányan asszony és Dorfman úr hozzászólását. Az árnyékelőadók ülése május 14-én lesz. A szavazás május 20-án lesz, a jelentésről pedig a júliusi plenárison fogunk szavazni. Ezzel azt hiszem, hogy elérkeztünk a délelőtti ülés végére. Folytatni fogom a napirend 9. pontjával, gazdasági párbeszéd az Eurócsoport elnökével. Három órakor fogjuk ezt folytatni, ugyanebben a teremben, ugye? Két órakor elnézést mondja az elnök, tehát két órakor fogunk ismét találkozni ugyanebben a teremben. Köszönöm szépen!